terveiben teljes joggal részt, vehet, részt vehetnek. Lorenzo Rubiga július 15-én ott hagyta az SND frakciót és találkozott az NF frakcióhoz, López Aguilar képviselő pedig július 22-én csatlakozott a